a Magreb országokkal feltartott egy felelős küldöttség tagjának nevezzük ki. Van -e ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni, vagy úgy látom, hogy senkinek, akkor kinevezetnek tekinthetjük Bashir